Good afternoon, everybody. It's already... Jó napot mindenkinek! Már 15 perccel elmúlt három óra, úgyhogy kezdjük el a munkát. Nagyon kellemes pillanatokat élünk most itt meg, ugyanis sok szeretettel köszönhetem a petíciós bizonyít, aki most bemutatja számunkra a véleményét, célkitűzéseit, és a meghallgatás célja az az, hogy az Európai Ombudsman tisztségére a jelöltet kiértékeljük. A parlament most egyetlen egy jelöltel találta szembe magát, ez az első alkalom. Emily O'Reilly, eh, ahogy az ő nevét Schulz úr be is jelentette a plenáris ülésen. A mi feladatunk itt a petíciós bizottságban tehát az, hogy lehetőséget biztosítsunk a jelöltnek, hogy beszámoljon a terveiről, valamint, hogy a képviselők kérdéseket tehessenek fel neki, és természetesen a jelöltünk válaszolni fog ezekre a kérdésekre. Az elnökök értekezlete a petíciós szakbizottság javaslatára úgy döntött, hogy majd délben lesz a szavazás a decemberi plenáris keddi napján, tehát ez azt jelenti, hogy december 16-a a mai meghallgatást követően. Aurelia asszony közleménye valamennyi nyelven, hivatalos nyelven meg fog jelenni a hivatalos honlapon, az Európai Parlament honlapján. Az első kérdéskört a Döhont rendszer alapján fogjuk levezetni, utána pedig a készfeltartás alapján lehet kérdéseket feltenni. Remélem minden frakció koordinátora itt van a teremben, többé-kevésbé. És akkor azt hiszem, megkezdjük majd a kérdéskört, a kérdéskört majd a nagy frakciókkal kezdjük, de hát természetesen először jelölt asszonynak adjuk át a szót, parancsoljon. Very much indeed for that A uh, very warm and generous welcome, uh, Chair. Honourable members, it is a pleasure to be here with you for reappointment as European Ombudsman Elnök asszony, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel. Szeretnék beszámolni tehát a célkitűzéseimről, a stratégiáról, amit az elkövetkezendő öt évre tervezek. A tavalyi évi választások után ez a hetedik alkalom, hogy az Európai Parlamentbe ombudsmanként eljöttem. Mindig komoly hasznot húztam az önök tapasztalatából, tanácsaiból, támogatásából, valamint a munkájukat eh, támogató személyzet minden alkalommal segítségemre volt. A e bizottsági meghallgatások és a számos személyes megbeszélés jobban megvilágította számomra európai szintű közös munkánkat, továbbá közvetlenül hozzájárult a hivatal stratégiájának kidolgozásához. Ahogy az elmúlt évben sokszor elmondtam, a hivatalom és az önök a parlament közti együttműködés minősége fogja végső soron meghatározni, hogy mennyire lesz eredményes az Európai Ombudsman abban a törekvésében, hogy az Európai Unióban élők érdekét szolgálva javítsa az igazgatás minőségét. Harmadik európai ombudsmanként az a feladatom, hogy a hivatal továbbfejlesszem és mindent megtegyek azért, hogy sikeres és eredményes legyen. A tavalyi eskütételkor az alábbiakat fogalmazta meg Luxemburgban, a bíróság nagy tanácsának termében. Az Európában élő emberek most már nem csak a szerződések és a karták hangzatos szavait kérik számon, hanem azt is, hogy az intézmények napról napra olyan szakpolitikákra és intézkedésekre váltsák-e szavakat, amelyek kifejezik valós életüket. Célom egyszerű, Segíteni szeretném az uniós intézményeket abban, hogy ki tudják hozni magukból a maximumot, hogy meg tudjanak felelni az általuk kitűzött céloknak és azoknak a céloknak, amelyeket az uniós szerződések és az alapjogi karta határozott meg számukra. Az elmúlt évben azon dolgoztam, hogy tettekre váltsam a fenti szavakat. Stratégiámmal a három célt kívánok egyszerre teljesíteni. Biztosítani kívánom a relevanciát, növelni a láthatóságot és így nagyobb hatást gyakorolni. A stratégia az év során tovább módosult a belső és külső érdekelt felekkel folytatott számos megbeszélést és konzultációt követően. Nemrégiben tettem közzé honlapunkon 5 évre szóló stratégiánkat 2019 irányában címmel. A stratégia végrehajtását azzal kezdtem, hogy az e-bizottságnak tett ígéretemnek megfelelően belső ellenőrzést indítottam az ombudsmani hivatali eljárásokra és gyakorlatokra vonatkozóan. Ennek keretében minden szinten sor került a személyzettel való konzultációra, amelynek következtében számos belső változtatást hajtottunk végre, többek között bevezettük a korszerű panaszkezelési rendszert, amelynek folyamatát még az elődeim indította el, és amely lehetővé teszi számunkra, hogy fokozzuk a panaszkezelés hatékonyságát. Áttekintettük azt, ahogyan az egyes esetekre vonatkozó határozataink készülnek, Mindezt annak érdekében, hogy a határozatok jobban figyelembe vegyék a polgárokat. Áttekintettük a fő teljesítmény mutatóinkat és azokat a panaszvizsgálati folyamatainkat, amelyeket korán, amelyekkel korán beazonosíthatjuk az eseteket. A változtatások hitem szerint hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a polgárok általában véve jobb szolgáltatást kapjanak. Hivatalomban száznál kevesebb alkalmazott dolgozik, és kötelességemnek tartom, hogy rendelkezésemre álló előforrásokat a lehető leghatékonyabban használjam fel. Annak biztosítása érdekében, hogy munkánk az átlag európai polgárt érintő legfontosabb kérdések tekintetében relevánsabbá váljon, több alkalommal felhasználtam hatáskörömet arra, hogy vizsgálatot indítsak anélkül, hogy a vizsgálat egy konkrét panaszon alapult volna e célból, kineveztem egy munkatársat, egy koordinátort, akinek le kell folytatni ezeket a vizsgálatokat, és biztosítania kell a gyors és hatékony eredményt. Ebben az évben az alábbi kérdésekről indítottunk saját kezdeményezési vizsgálatokat. A bizottsági szakértői csoportok átláthatóságáról és egyensúlyáról, a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség átláthatóságáról, a visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló új szabályos új szabályok uniós intézmények általi végrehajtásának módjáról, az Európai Polgári Kezdeményezés bizottsági kezeléséről, arról, hogyan védik az alapvető jogokat az uniós kohéziós alapok által támogatott programokban, továbbá arról, hogy fontos és nehéz munkája során hogyan biztosítja a Frontex az alapjogi kartának való megfelelést. További két nagy jelentőségű folyamatban lévő vizsgálat eh, van arról, hogy a bizottság hogyan kezeli a potenciális összeférhetetlenségeket, eh, másik esetben pedig, hogy hogyan támogatja az Európai Gyógyszerügynökség az átláthatóság iránt támasztott parlamenti igényeket az Unióban a gyógyszerekre vonatkozóan végzett klinikai vizsgálatok tekintetében. A nagyobb láthatóság elérése érdekében külön figyelmet szenteltem annak, hogy önök, a választott képviselők, az érdekeltek és nyilvánosság jobban megismerje a munkánkat. A média kommentárral és figyeléssel foglalkozó szolgáltatások szerint a fenti stratégia jelentős eredményekkel járt Ezen kívül most átadom önöknek munkánk tömör összefoglalását, és bízom benne, hogy sikerült bebizonyítanom, hogy készen állok a számunkra kölcsönösen fontos kérdésekről szóló folyamatos párbeszédre. Figyelmet szenteltünk a közösségi médiában való jelenlétünkre is. A Twitteren egy év alatt megháromszoroztuk követőink számát. Önök közül sokan fognak találkozni új formátumú éves jelentésünkkel is, amely most van a parlament előtt, és amelyhez a jobb olvashatóság és vonzóbbá tétel érdekében számos új médiatechnológiát alkalmaztunk. Média stratégiám alapja az, hogy a munkánkról szóló tájékoztatása lehető legnyíltabb és lehető legkönnyebben hozzáférhető legyen. Továbbá az, hogy ezzel bátorítjuk az embereket arra, hogy hozzánk forduljanak, ha olyan állítólagos hivatali visszásságot tapasztalnak, amelyről úgy gondolják, hogy ki kell vizsgálniuk. A, és itt szeretnék köszönetet mondani kommunikációs csapatomnak, amelynek tagjai lelkesen és kreatívan fogadták az új stratégiát. Miközben számos új vizsgálatunk még zajlik, úgy vélem, hogy az új stratégiának már vannak eredményei, és rendkívül hálás vagyok az intézmények minden tisztviselőjének, akivel kapcsolatba kerültem, amiért nagyon konstruktívan együttműködtek hivatalommal. Tavaly decemberben két fontos ügyben kaptunk pozitív választ a bizottságtól. Az egyik ügy arra az indoklatlan késedelemre vonatkozik, amelyet bizonyos hivatásos labdarúgó egyesületeknek nyújtott állami támogatások kivizsgálásában tapasztaltak. A másik a biztosok számára létrehozott adhok edikai bizottság korábbi elnökének állítólagos összeférhetetlenségével kapcsolatos. Közbelépésemet követően az elnök lemondott, és a bizottság azóta átláthatóbbá tette az adhok etikai bizottság működését, amit üdvözlök. Az Európai Gyógyszerügynökséggel kapcsolatban úgy vélem, hogy hivatalom közbelépése az érintett parlamenti képviselőkkel és a civil társadalommal együtt hozzájárult annak biztosításához, hogy az ügynökség új átláthatósági politikáját ne vonják vissza, annak ellenére, hogy úgy tűnt, ez fog bekövetkezni, miután az év elején részletesen ismertették az új politikát. Az érintett parlamenti képviselők csoportja és a civil társadalom fellépését követően, valamint azután, hogy hivatalom vizsgálatot indított a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre vonatkozó tanácsi tárgyalási mandátummal kapcsolatos átláthatóság hiánya ügyében, a tanács szélesebb nyilvánosság számára lehetővé tette a mandátum ellenőrzését, amit ugyancsak üdvözlök. Végül azt követően, hogy az év elején megbeszélést folytattam az LKB e elnökével, Drági úrral, felkértek minket, hogy új etikai stratégiájukkal kapcsolatban adjunk tanácsot számukra. Nagy örömömre szolgált, hogy az LKB készen áll a kérdések megvitatására, mint tudják. Az LKB új bajnoki banki felügyeleti hatásköröket kapott, és ennek következtében jelentősen megnövelte alkalmazottai létszámát. Az említett új etikai stratégia rendkívül fontos az LKB számára, hogy megőrizze a polgárok nagyfokú bizalmát. Ha abban a megtiszteltetésben részesülök, hogy a parlament a jövő hónapban újra megválaszt, továbbra is erre a stratégiára kívánom alapozni a munkámat, szorosan együttműködve a parlamenttel. Ahogy előadásom elején is megfogalmaztam, az ombudsman jogköre, amelynek keretében a polgárok nevében demokratikus felügyeletet gyakorol az igazgatás felett, csak annyira erős, amennyire szoros a kapcsolata a parlamenttel. Az elmúlt hetekben kiemelt figyelmet szenteltem az új bizottság kijelentéseinek, különösen azon nyilatkozatainak, amelyek az elkövetkező valószínűleg nehéz években azoknak az embereknek a nyilatkozatainak, akik az elkövetkezendő valószínűleg nehéz években vezetni fogják ezt az intézményt. Örömmel vettem a nagyobb átláthatóságot, a nyitottság, az elszámoltathatóság és a bizalom iránti elkötelezettséget. Elnök úr, végre újra, végül újra ki szeretném emelni, milyen nagy benyomást tett rám az Európai Közszolgálat magas színvonala, az a több ezer elkötelezett ember, akik az uniós intézményekben és az ügynökségeknél dolgoznak Európa szerte. Elsöprő többségük keményen dolgozik azért, hogy kiváló eredményeket érjen el munkájában. Ugyanakkor tudjuk, hogy Európában jelenleg nincs túl nagy bizalom sem az uniós, sem a nemzeti kormányzás iránt. Lassan kikerülünk a recesszióból, a pénzügyi válságból. Az európaiak akkor fognak újra bízni az őket kormányzókban, amikor mindennapi életükben megtapasztalják a családjukat érintő döntések nyomán jelentkező pozitív változásokat. Azonban a saját állampolgárai által legitimnek elismert legtöbb európai nemzetállammal szemben az uniós adminisztráció legitimitása sok európai szemében még nem elég erős, és ezért annyira fontos nem csak az, hogy az uniós adminisztráció a lehető legmagasabb színvonalon működjön, hanem az is, hogy az etika, az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a hatékonyság mintaképe legyen. Európai ombudsmanként az a feladatom, hogy mindennek érdekében együttműködjem az uniós intézményekkel és ügynökségekkel. Ha önök szavazatukkal megbíznak, hogy folytassam tevékenységemet. Megígérem, hogy mindent megteszek a feladat teljesítése érdekében, és ezért, hogy intézményemet oly módon vezessem, hogy elősegítse az önöknek tett ígéretem valóra váltását. Köszönöm a figyelmet. Thank you. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm ezt a bevezetőt, amelyben mindenkit megemlített és mindenre kitért. Ilyen európai megközelítésre van szükség az állampolgárok, valamennyi állampolgárral foglalkozunk, függetlenül attól, hogy mely intézményt képviselünk. Nagyon jó ezt hallani és látni, hogy egyesíthetjük az erőinket. Most tehát megnyitom a kérdéskört, az egyes frakciók következnek, a néppárt képviseletében Valensza úr fogja feltenni a kérdését. Köszönöm szépen, elnök asszony! és köszönöm O'Reilly asszonynak ezt a bevezetőt. Tudom, hogy, nagyon sok, hogy nem nagyon sok képviselő jött el. Ez nem a tiszteletlenség jele, hanem csupán annak az eredménye, hogy gyorsan öm, szerveztük meg ezt a találkozót, hogy ön öm, megtarthassa az előadását, és a jelöltségével kapcsolatban döntést hozhassunk. Hat kérdésem van önhöz, és nagyra értékelném, hogyha megválaszolná ezeket. Az első amikor az európai intézmények, illetve az állampolgárok közötti szakadékról beszélt. Ön szerint melyik a legfontosabb terület, ahol lépni kellene? Tehát, hogy a kommunikációt javítani, vagy egyéb dolgokat. Mi az, amit ön elő, elsőként megtenne, hogy az állampolgárok jobban értsék, hogy hogyan működik az Európai Unió? A következő kérdésem. Az ombudsmannak vannak eszközei, lehetőségei, amelynek, amelyeknek a segítségével az üzenetet közvetíteni tudja Mik az önök célkitűzései a parlamenttel folytatott munkával kapcsolatban az elkövetkezendő ciklusra vonatkozóan? Következő kérdés. A jelentésem kapcsán nagyon sok képviselő az úgynevezett non-compliance-re, tehát a szabályok nem teljesítésére nagy figyelmet fordított. Szeretném, hogyha ön egy picit többet beszélne erről a témáról és a vizsgálat eredményéről. Még egy kérdés a TTIP-el kapcsolatban. Szeretnék egyébként gratulálni önnek ahhoz, ahogy ezt a témát kezelte, hiszen az ön beavatkozásának is hála, azt hiszem egy héttel ezelőtt döntött úgy az Európai Bizottság, hogy további információkat tesz közzé az Európai Uniós tárgyalási álláspontok, a több dokumentum lesz most már elérhetővé. Tudom, hogy az ön hivatala is rengeteg választ kapott a ttip kapcsolatos nyilvános konzultáció során. Kérném, hogy ha lehetséges, akkor foglalja össze, hogy hol tart ez a konzultáció. Ötödik kérdésem a trojkával kapcsolatos. Mi a véleménye a trojka tevékenységéről? Tudom, hogy vannak itt olyan képviselők, akiket, hogy is mondjam, rendkívül lelkesít ez a téma. Vizsgálódik-e például az LKB szerepét illetően, a bizottság szerepét illetően, és ha igen, akkor milyen lépéseket tervez ezzel kapcsolatban. És végül pedig az utolsó kérdés, ez valami olyan, amit ön is említett, a láthatóság. Ez ugye az egyik fő célkitűzés, amely az ombudsmani stratégiában szerepel, a 2019 felé mutató stratégiában. Szeretnék önnek gratulálni egyébként ehhez, ugyanis láttam, hogy a szociális médiákban egyre inkább jelen van. De hogyan tudná az egyensúlyt megtalálni, vagy hogyan képzeli el az egyensúly megteremtését a hagyományos és a modern kommunikációs csatornák között? Mert tudom, hogy vannak azért képviselő kollégáknak aggájai, hogy mi lesz azokkal az állampolgárokkal, akik nem férnek hozzá a modern kommunikációs eszközökhöz, az internethez és így tovább. Tehát a régi és az új kommunikációs eszközök között valahogy egyensúlyt kellene teremteni, ön ezt hogy képzeli el? Ezek a kérdéseim, köszönöm szépen. Okay. Thank you very much, Mr. Valenza, uh, for, for those. Uh... Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket tulajdonképpen a munkám lényegét érintik. Az első kérdés, a szakadék áthitalása az intézmények és az állampolgárok között a kommunikáció. Hát ezt tudjuk, hogy egyedül egyetlen egy intézmény vagy magánszemély sem tudja ezt megtenni, mindenki ugyanezzel a nehézséggel néz szembe. Emlékszem, hogy amikor júniusban az európai választások idején rövid ideig otthon tartózkodtam, akkor hat hónapot töltöttem még csak az Európai Ombudsmani Hivatalban, és nagyon lelkes voltam még Európa iránt, és egész sokkoló volt hazatérni, és azt látni, hogy szinte ellenséges érzelmek uralkodnak a hazámban az intézményekkel kapcsolatban vagy pedig nem érdeklődnek az állampolgárok egyáltalán. Ugyanakkor nagyon furcsa is volt ez, hiszen a Trojka három tagja és ugye a hivatalos tisztviselők ott üldögéltek Dublinban a szállodájukban, és a kormányhivatalokban sétafikáltak át minden nap, és előadták, hogy szerintük hogyan kellene működtetni az országot, tehát az ő fejükben nem létezett szakadék Európa és az állampolgárok között. Néha az állampolgárok felébrednek reggel, és azon gondolkodnak, hogy hogy is történhetett ez. Hát tulajdonképpen azért történhetett ez meg, mert nem tudták végigkövetni a fejleményeket. Ennek több oka van. Nyilván a nyelvi kérdés lehet probléma, a fordítások, a kompromisszumok, amelyeket meg kell kötni, a jogszabályok kidolgozásakor. Ez gyakran egy rendelet, vagy valamilyen jogszabály, vagy a szerződés egy rendelkezésének a valódi életre gyakorolt kézzelfogható hatása nem derül ki azonnal, hanem több ö, idő szükséges hozzá, akár évek is. De azt hiszem mindannyian magunkba kell, hogy nézzünk egy kicsit, ha erről van szó. Amit most látok, az az, hogy minden intézményben felmerült az igény, hogy az állampolgárokat jobban bevonják, illetve hogy az átláthatóságot sokkal erősebben megteremtsék. Ez a bizottság weboldalára is vonatkozik, de az ombudsmani weboldalra is, de egyébként a bizottság weboldalán most már sokkal több információt találunk az egyes ülésekről, eseményekről egyre több dokumentumot tesz közzé a bizottság, tehát a munkáját egyre átláthatóbban végzi. Ugyanez igaz a TTIP tárgyalásokra. Meglátjuk majd, hogy a biztos eh, valóban elkötelezette vagy sem a TTIP ügyében, majd az idő megmutatja. Természetesen nyilván a képviselők a saját nemzeti parlamentjeiken keresztül is tudnak kommunikálni az érintett szakbizottságok segítségével, és az Európai Uniós Intézmény együttműködhet a tagállami parlamenteket tagállami intézményekkel. Az én üzenetem az állampolgárokhoz több módon, több csatornán is eljut, a parlamenten keresztül és másfelől is. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugye tudják, mindannyian ismerik ezt a mondást, hogy ha kivágnak egy fát, de megmarad az erdő, akkor senki nem látja a változást. Ugye hatalmas, hatalmasok a változások, de hát hogyha ezeket nem kommunikáljuk az emberek felé, akkor tulajdonképpen a hatás elmarad, az emberek nem kapják meg a tájékoztatást. Hát nyilván nekem nincsen politikai hatásköröm, és ezt a nyilatkozataimból is lehet tudni, illetve azt is elmondtam tavaly is, hogy a parlament szerepét milyen nagyra becsülöm, illetve hogy tavaly is nagyon keményen dolgoztam annak érdekében, hogy a szakbizottságokhoz rendszeresen el tudjak jönni, illetve hogy európai parlamenti képviselőkkel találkozzak. Amikor nemzeti szinten tevékenykedtem ombudsmanként, én figyelemmel követtem ennek a szakbizottságnak a munkáját, és észrevettem, hogy a saját nemzeti jogszabályainkban vannak itt hiányosságok, ezért lobby tevékenységet folytattam az ír parlamentben, hogy szüntessük meg ezeket a hiányosságokat. Aztán non-compliance. Igen, hát ez is nagyon közel áll a szívemhez ez a téma. És parlamenti képviselők, szakbizottságok is tudják, hangoztattam már ezt a véleményemet, hogy nem vagyok elégedett azzal a 80%-os végrehajtási rátával, teljesítési rátával, amelyet a tagállamok elértek. Az az igazság, hogy az lenne a jó, hogy 90 és 100 százalék közé kerülne ez az adat, még van bőven tennivaló tehát. Mit is szeretnék tenni? Először is a saját intézményemen belül változtatnám az intézményi kultúrát. Tehát az, hogyha valaki egy panaszt aláír, az nem a az út vége, nincs lezárva az úgy. Lehet, hogy az ombudsman megfogalmazta az ajánlásait, de ez még egyáltalán nem jelenti a történet végét. Tehát az elkövetkezendő hat hónapra, egy évre tekintek, és elgondolkodom, hogy milyen eredményeket szeretnék én látni. Mit szeretnék eh, én a bizottságtól látni, hogy hogyan eh, lépjenek, hogyan viselkedjenek ilyen és ilyen ajánlással kapcsolatban, és így tovább. Tehát szépen így részletesen eh, megfogalmazom magamban a lépéseket, amelyekre szerintem szükség van a szabályok betartásához, illetve ennek a biztosításához. Emellett az ügynökségekkel és az Európai Bizottsággal is sokkal szorosabban együtt kell működni. Nem működik ez a hagyományos írásos eljárás, hogy én elküldök egy levelet, ők visszaküldenek egy levelet, írásban válaszolnak, és így tovább. Ez nem megfelelő az én kollégáim, akik a vizsgálatokat végzik, és így tovább folyamatosan végig kell, hogy tudják követni az egész folyamatot kollégáikkal az ügynökségekben, szorosan együtt kell működjenek. Annak érdekében is egyébként, hogy mi lássuk a többi fél álláspontját, és hogy így végül egy észszerű, racionális végeredmény szülessen az érintett állampolgár számára. Tehát szeretném emiatt is ezt a compliance rátát egy kicsit magasabban látni. Ami a TTIP-et illeti, tényleg nagyon sok reakciót kaptunk, körülbelül 6000 e-mail érkezett, 300 írásos válasz, és így tovább. A bizottságnak tettünk is javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ez átláthatóbb. Persze mindig van a tárgyalásoknak egy olyan része, amelyet bizalmasan kell kezelni, legalábbis egy rögzített időtartam idejére, azért, hogy a tárgyaló partnerek biztonságban érezhessék magukat, és nyugodtan tudjanak tárgyalni. De azért lehet látni, hogy az Európai Bizottság maga is felismerte, hogy szükség van az átláthatóságra. Ezt láthatjuk a javaslatokból, amelyeket megfogalmaztak éppen a múlt héten vagy az elmúlt napokban és előjöttek új javaslatokkal, és pont ma reggel is egy újabb ajánlást fogalmaztak meg illetve reagáltak azzal kapcsolatban, amelyet én tettem. Folyamatosan kapcsolatban állunk egymás, egymással, és a végső ajánlásaimat januárban fogom megtenni. Ami a trojkát illeti, hát ebben a szakbizottságban is beszéltem már erről, egyénileg is beszéltünk erről európai parlamenti képviselőkkel, azt hiszem múlt héten a Peti Szakbizottság egyik tagjával is beszéltem a trojkáról. Én egyébként egy olyan országból származom, amely a saját bőrén érezte, hogy mit jelent ez. Írország nagyon megszenvedte mindezt, sokkal jobban megszenvedte, mint bármely más Európai Uniós ország. A szegénységi, a, a szegények aránya és az egyéb negatív hatások azt hiszem nem voltak sehol sem olyan súlyosak, mint Írországban, és ezt el kell, hogy ismerjem. Ettől függetlenül helytelen lenne és butaság lenne, hogyha olyan dolgokat ígérnék meg, amelyeket nem tudok megtenni. Nyilván a megbizatásom határain belül kell, hogy maradjak. A trojka, hát persze ez a nemzetek feletti testület, az Európai Bizottság is itt van, az Európai Központi Bank is itt van, mindenkinek megvan a saját feladata és a felelősségi köre, illetve a felelősségének a határa. Tudom, hogy itt is készült egy jelentés az Európai Parlamentben, hát most mondhatjuk, hogy az ír gazdaság az most már kezd helyreállni, és így tovább, és hogy más tagállamok nem voltak ennyire szerencsések. Én annak idején azt így érzékeltem a parlament részéről, de hát a saját hazámban élő állampolgárok is kifejezték ezt, ezen véleményüket, hogy kik ezek az emberek, kinek számoltathatók el ezek az emberek. Az állampolgárok számára ez volt a legnehezebben elfogadható dolog. És a múlt héten az egyik európai parlamenti képviselővel folytattam eszmecserét, és azt mondtam, hogy hát ha a trojka munkájának van egy olyan területe, amely akár még a rossz adminisztrációhoz is vezethet, tehát hogy a bizottsággal szemben egy ilyen ö, vált fogalmazódik meg, akkor ezzel természetesen már tudok mit kezdeni. Az átláthatóság szintén egy másik kérdés, tehát ezekkel konkrét kérdésekkel tudok valamit kezdeni. Úgyhogy én mindenkit arra kérnék, hogyha úgy érzi, hogy ezen a területen van bármilyen olyan téma, jelenség, ahol az én hivatalomnak van hatásköre, vizsgálati hatásköre és ajánlatokat tehet, akkor forduljanak hozzám, és én nagyon szívesen segítek, nagyon szívesen leülök bárkivel, és végigbeszélhetjük a lehetséges lépéseket, de butaság lenne így előre bármilyen ígéreteket tenni, akár olyan dolgokra vonatkozóan is, amelyek nem szerepelnek a hatáskörömben. Ami pedig engem illet, igen, én eredetileg újságíró voltam, akkoriban kezdtem a szakmát, amikor még nem volt fax és számítógép. Én a hagyományos régi írógépen, indigóval gépelgettem a cikkeimet, és küldtem őket be a szerkesztőségbe. Én még manapság is a kinyomtatott újságokat olvasom, úgyhogy ismerem a hagyományos médiákat és a modern médiákat is. Azt hiszem nem kell különösebben megmagyarázni nekem azt, hogy miért fontosak a hagyományos médiák, akkor is, hogyha itt most 2014-ben vagyunk. A hivatalom véleménye az, hogy a lehető legnyitottabbnak kell lennünk mindenki felé, és a lehető legelérhetőbbnek, hozzáférhetőbbnek. Olyan módon kell, hogy kommunikáljunk, hogy mindenki hozzáférhessen a munkánk eredményéhez. Éppen ezért még nagyon sok kiadványunk papír alapú. Hogyha valaki panaszt kíván tenni, akkor egész egyszerűen be is telefonálhat az ombudsmani hivatalban, de küldhet e-mailt is, hogyha éppen arra szotjan kedve az európai parlamenti képviselők is fordulhatnak hozzám, hogyha valaki azt mondja, hogy kommunikációs nehézsége van, vagy az a választókerületében az állampolgároknak kommunikációs nehézsége van, nagyon szívesen orvoslom ezt is. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Szolidát következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék a jelenlegi ombudsmannak és minden bizonyal a következő ombudsmannak is gratulálni. Gratulálni azért, mert eleve az, hogy van egy jelöltünk, és hogy ő a jelöltünk, az bizonyítja, hogy a rövid idő alatt milyen kitűnő munkát végzett. Szeretnék néhány megjegyzést tenni, és néhány kérdést is. Érdemi és formai jellegű kérdéseket. Először is arra szeretnék kitérni, hogy a korábbi ciklusban a jelenlegi ombudsman nagyon nagy jelentőségű kérdésekben kezdett dolgozni. Ezek a polgárok számára nagyon fontosak, amelyekkel gyakran a politikusok sem mertek megbírkozni. Én éppen ezért szeretném tudni, hogy fontosnak tartja-e, hogy bizonyos, annak érdekében, hogy bizonyos sebeket begyógyítsunk, amelyek kialakultak a polgárok és az európai intézmények közti kapcsolatok sebeit. Ezt hogyan tervezi? Ugye Valenza úr is említette, hogyan érinti, hogyan érintette a válság az alapvető jogokat, és milyen fajta jogorvoslatot, vagy milyen fajta megoldásokat képzel el. Ez nagyon fontos azon tagállamokban, ahol különösen súlyos volt a válság, és a polgárok és az európai intézmények kapcsolatában komoly sebek keletkeztek. Ott van az egészséghez való hozzáférés joga, és például a gyógyszerek. Egyre gyakrabban azt tapasztalhatjuk, hogy az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságával kapcsolatos vita napirenden van egyre több országban, és felmerül természetesen a gyógyszerek drágasága, valamint a gyógyszerekhez való hozzáférés, bizonyos nagy gyógyszeripari vállalatok monopólium helyzete, amelyek olyan gyógyszereket forgalmaznak, amelyek kulcsfontosságúak bizonyos betegségek gyógyításához. Hmm, tervezi-e kivizsgálni azt, hogy milyen rendellenességek történnek ezen területen? Ami pedig a formai megjegyzést illeti, örülök annak az átláthatóságnak és annak a hozzáférhetőségnek, amelyet a polgárok irányában tanúsít az ombudsman hivatala. Ugye közzétette a jelentését, és javult a polgárokhoz való közelség. Érdemes volna folytatni ezt a ezt az utat, és jobban közeledni a legsérülékenyebb csoportokhoz, például ami a gyermekeket illeti. Ugyan ez a hivatal a polgárok érdekeit szolgálja, de nem csak a felnőttekről van itt szó, hanem a gyermekekről is, hiszen gyakran azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek esetében komoly jogsértések történnek, ezeket most nem szeretném konkretizálni, de szeretném tudni, hogy volna-e tere annak, hogy a gyermekeknek is lehetőséget biztosítsunk, hogy felszólaljanak. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne. Fontos lenne az is, hogy a fogyatékkal élő személyeknek felszólalási lehetőséget biztosítsunk, erre is fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a fogyatékkal élő személyek is hozzáférhessenek az Európai Ombudsman hivatalához esetleg konkrét intézkedések szükségesek-e, például az olyan személyekre vonatkozóan, akik másoktól függnek, és nehezen tudnak egy olyan intézményhez hozzáférni, mint az Európai Ombudsman hivatala. Szükségesnek tartja azt, hogy az európai intézmények és olyan intézmény, egy, egy olyan intézmény, mint az Európai Ombudsman hivatal, a különböző nyelveken, az összes hivatalos nyelven rendelkezésre bocsássa az eszközeit, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy biztosíthatjuk a hozzáférés jogát, hogy ne csak angol nyelven legyenek elérhetőek a dokumentumok, mert ez nagyon komoly akadályt jelent, főleg amikor a legsúlyosabb problémákkal küzdő személyek, akik számára amúgy is nehezebb a jogok érvényesítése, az alapvető jogok érvényesítése még egy ilyen nyelvi akadályba is ütközzenek. Aztán ott van például a e, nemekkel kapcsolatos kérdés. Ma délelőtt, javas, ma délelőtt e, e, szavaztunk egy jelentésről. Nagyon fontos lenne egy olyan nyelvezetet használnunk, amely mindenkire vonatkozik, amely mindenkit befogad. Nevén kell neveznünk a dolgokat. Nem tudom, hogy az ombudsmani hivatal helyett a más nevet használjunk, az Európai Érdekeket Védő Hivatal nevét talán. Ez nagyon fontos lenne mindenképpen. Ami pedig az átláthatóságot és a többi európai intézmény működését illeti, megelégedett vagyok azzal a válaszsal, amelyet adott, főleg ami az Európai Bizottság és a tagállamok működését illeti, de nem tudom, hogy nem tartja ezt szükségesnek valamilyen eljárás kidolgozását annak érdekében, hogy biztosíthassuk azt, hogy megfelelő legyen a válaszadás, és kellő időben választ kapjanak az, az állampolgárok az általuk benyújtott petíciókra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a kérdéseket. Említette azt, hogy a válságot eh, hogyan érezték, természetesen különböző csoportok másképpen érezték ezt, de a legmarginalizáltabb személyek a szegények, akik elveszítették munkahelyüket, a fogyatékkal élő személyek, akiket a támogatástól is megfosztottak, ők még inkább a peremre szorultak. Azt hiszem, hogy a válasz a politikai területen kell, hogy megszülessen, és ez a parlament feladata. Az európai választási kampány során és még az előző ciklus végén az volt a vélemény, hogy a válság pusztán egy fiskális, piaci, gazdasági válság, de annak a szociális eleme háttérbe szorult. Az hiányzott, hogy az emberek hogyan éreznek, hogyan tapasztalták ők a válságot, aztán előtérbe került a szociális Európáról szóló vita. Az európai intézmények ezzel a 300 milliárd eurós befektetési csomaggal nagyon fontos, hogy mit kezdenek majd, hiszen ez jelentősen mm, árulkodik majd arról, hogy az intézmények mennyire elkötelezettek a szociális Európa iránt, vagy hogy pusztán a piaci, gazdasági, pénzügyi érdekeket tartják szem előtt Európában. Timmermans biztos az elmúlt hetek során az európai polgári kezdeményezésről beszélt. Ez ugye pont azért jött létre, hogy ezt az űrt áthidaljuk, hiszen a polgárokról, az állampolgárokról beszélünk, ugyanakkor az elhangzott javaslatok, még azok is, amelyek kellő aláírásokat kaptak, nem lettek különböző okokból elfogadva a bizottság által. Timmermans úr azt mondta, hogy az ő véleménye szerint a polgári kezdeményezést túlzottan egy jogi eszközként kezelik, a petíciókat túlzottan jogi megvilágításba helyezik. Ő itt nem hiszem, hogy ezt jobb vagy baloldal vonatkozásban gondolta, hanem arra utalt, hogy a polgári kezdeményezésnek mi a célja, és komolyabb erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy figyelembe vegyük a különböző petíciókat benyújtó személyek érdekeit. A politikai és jogi kapacitást és képességeket előtérbe kell helyezni az intézmények esetében. Nem hiszem, hogy egy politikai kijelentés volna az, hogy a polgári kezdeményezések esetében behatóan megvitattuk az Európai Bizottsága, hogy számukra ez milyen nehézségeket jelent. Remélhetőleg tudunk könnyíteni ezen a helyzeten. Említette a gyógyszergyárak monopólium helyzetét. Ezzel kapcsolatban vannak jelentős szakpolitikai kérdések, ugye a t is kapcsolódik ehhez. Úgy gondolom, hogy az a terület, amelyre némi befolyást tudok gyakorolni, az a lobbizással, az átláthatósági regiszterre kapcsolatos, a nagy üzleti területeket, ugye mint a multinacionális gyógyszeripari vállalatokat hogyan tudjuk ellenőrizni, vagy a lobbizást hogyan tudjuk kezelni. A bizottság is arra kérte a biztosokat és a kabinett tagokat, a magasrangú igazgatókat, hogy vázolják fel azt, és hozzák nyilvánosságra, hogy kivel egyeztetnek. Ez a lépés mindenképpen a megfelelő irányba mutat, bár egyesek úgy vélik, hogy ez nem elegendő, de némi politikai akaratról azért tesz tanúbizonyságot, és úgy tűnik, hogy kezd kikristályosodni az az üzenet, hogy a polgárok továbbra is bizalmatlanok lesznek, ha úgy vélik, hogy elrejtegetnek előlük dolgokat. Az intézmények részéről pedig a titkolózás véget gyakran tapasztalható volt ez a fajta titkolózás. De az is látható, hogy a dokumentumok nyilvánosságra hozatalától még nem dőlt össze a világ. Ezért úgy vélem, hogy az intézmények szempontjából fontos, hogy komolyabb elkötelezettséget mutassanak az átláthatóság iránt. Ami a gyermekeket illeti, nyilván tudja, hogy számos országokban van gyermekvédelmi ombudsman, hazámban is tíz éve létezik ilyen hivatal, és maguk a gyermekek is részt vesznek az ombudsman kinevezésében, meginterjúvolják a jelöltet, és van egy európai hálózat, egy nemzetközi ombudsman hálózat is, tudomásom szerint. Ez az a hálózat, ahol meghallgatást nyerhetnének azok az elképzelések, amelyeket ön is említett, vagy például egy gyermekparlament, amely egy napra összeülhetne, de úgy gondolom, hogy a gyermeki ombudsman hálózat egy sikeres és befolyásos kezdeményezés, már ami a jogszabályalkotást illeti hazámban, a közelmúltban volt például olyan kezdeményezés, egy népszavazás, amelynek keretében a gyermekek jogai is alkotmányos szintre emelkedtek. Ami pedig a fogyatékossággal élő személyeket illeti, tavaly egy nemzeti szakértőt is bevontunk, az ő együttműködésével dolgozzuk ki a napirendet, ebben a témában, és az első szerződés, amelyet az Európai Unió aláírt ebben a témában, ez a fogyatékkal élő személyek ENSZ egyezménye. Megvizsgáljuk azt, hogy mi magunk és az európai intézmények is mennyiben tesznek eleget ennek, a, ennek az egyezménynek. Ír ombudsmanként pedig foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, és annak idején átalakítottuk az egész hivatalunkat, irodánkat, hogy megközelíthetőbb legyen a fogyatékkal élő személyek számára, a maga a honlap és maga az iroda is. Van egy olyan folyamat persze, amelyet mindannyiunknak meg kell tennünk, fel kell hívnunk a figyelmet ennek a kérdésnek a fontosságára és a vonatkozó kérdések fontosságára. Ezt mindenképpen prioritásként kezeltem a munkám során, ami pedig a nyelveket illeti. Igen, az éves jelentésünket az összes hivatalos nyelvre lefordítjuk, a honlap is minden nyelven elérhető. A jelentéshez csatoltunk egy mellékletet, amelyet annak idején nem fordítottak le az összes hivatalos EU nyelvre, de a finanszírozás már rendelkezésre, úgyhogy prioritást élvez ez a kérdés is. Egy olyan személyként, aki, akinek hazájában van egy másik hivatalos nyelv is, tisztában vagyok ennek ösztönzésével, és tisztában vagyok azzal, hogy ez mennyire fontos, hiszen egy nyelven keresztül fejeződik ki maga a kultúra, itt nem pusztán a szavak lefordításáról van szó, tehát ha a nyelvet védjük, a kultúrát is védjük, ami pedig mindannyiunk érdeke. Ami a nemek helyzetét illeti, amikor Írországban ombudsman lettem, kaptam erre vonatkozó kérdéseket, miért nem ombudswoman a nevem, is nem ombudsman. Nem tartom magam feministának, de tisztában vagyok a nemek fontosságával, például amikor a nyelvezetet használjuk. Amikor Írországban ezt a kérdést kaptam, akkor arra azt mondtam, hogy noha a jogszabályban ombudsman kifejezés szerepel, Svéd országban ellenezték ezt sokan, ugyanis ombudsman egy a nemek szempontjából semleges kifejezésnek minősül. Itt nem a férfiak és a nők szembeállításáról van szó, de valóban vannak különböző spanyol nyelvű országokban, Latin Amerikában is eltérések ebben a tekintetben, vagy Franciaországban, máshol emberi jogi jogvédőkről van szó, de ha megnézzük, hogy az ombudsman hivatala honnan származik, én ezt igazából nem valakinek a védelmezőjeként tekintem, hanem olyan valaki számomra, aki egy olyan személy, aki panaszokat fogad különböző személyek részéről. Amit mi az egyének érdekében megteszünk, az az, hogy egyensúlyt teremtünk az intézmények és az egyének között. Ugyanolyan hatalommal ruházzuk fel az egyéneket, mint az intézményeket, azáltal, hogy lehetővé, tegyük, lehetővé tesszük számunkra, hogy felhasználják a vizsgálati kapacitásunkat, és érvényt szerezzenek azon panaszoknak, amelyeket az intézményekkel szemben megfogalmaztak. Az intézményeknek érezniük kell, hogy nem fogunk automatikusan egy panasszal foglalkozni, vagy automatikusan a panasztevő oldalára állunk, ugyanis az intézmény számomra fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy méltányosan és részrehajlás nélkül végzem a munkámat. Ha az Európai Parlament egy más fajta elnevezést választ az ombudsmani hivatalnak, azt el tudom fogadni, de én ebben most még egyelőre nem mennék bele. So it's a very good Swedish title Nagyon jó svéd cím. Hivatali megnevezés. Az Alde nevében Köszönöm szépen, én is azt támogatom, hogy tartsuk meg ezt a gyönyörű svéd szót, azt hiszem ez az egyetlen svéd szó, amelyet ismerek, de nagyon hasznosnak tartom, és nagyon jelentőség teljesnek. Szeretnék köszönetet mondani az ombudsmannak, a az ügyvezető ombudsmannak, akinek a kinevezése most folyik. Úgy gondolom én is, hogy nagyon komoly munkát végzett egyetlen jelöltünk, de egyetérthetünk mindannyian abban, hogy hogyan értékeljük a munkáját annak ellenére, hogy egy rövid hivatali időt teljesített, a jelentésből is látható, hogy nagyra értékeljük a munkáját. Én azonban az intézményen túl menőleg, amelynek jelentőségét nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, ez egy európai intézmény, azt szeretném hangsúlyozni, hogy mindenképpen tisztelnünk kell ezt az intézményt, és emellett hangsúlyunk kell azt is, hogy O'Reilly asszony egyfajta magas szintű csoportot képvisel, egy nagy teljesítményű, nagy teljesítőképességű csoportot. Ez pedig azért fontos, mert elég ritkán szoktuk a különböző politikai intézményekben azt hallani, hogy a kiválóságot, a hatékonyságot keressük, a részvételt a hovatartozás érzésének a maximalizálását, ami szintén nagyon fontos, amikor a közszolgálatáról beszélünk. És úgy gondolom, hogy érdemes kiemelnünk a proaktív jelleget is, amelyet a különböző kezdeményezések megtestesítenek. Ezt én mindenképpen hangsúlyoznám, mert szerintem itt a petíciós bizottságban is ezt mindig szem előtt tartjuk. Nem csak reagálnunk kell hatékonyan, hanem proaktívan is fel kell lépnünk. Az egyik fő eleme ennek az ombudsmani hivatalnak, illetve a hivatal tevékenységének az, hogy a legitimitás érdekében dolgozunk. Ez egy olyan kifejezés, ami nagyon, amit nagyon fontosnak tartok, arany standardá válni, ahogyan hallhattuk. Az európai intézmények fontos, hogy felruházzák magukat ezzel a legitimitással, noha ezt a polgárok szemében eddig még nem tudtuk elérni. Ez az értékelés az európai intézményekben dolgozó közalkalmazottak munkája nagyon fontos. Fontos, hogy milyen értékeket testesítenek meg, és azt is, hogy milyen elvárásokat támasztunk velük szemben és az is fontos, hogy eh, amikor fellép kellő formában és kellő módon a köztisztviselő, főleg ilyen időkben, a korrupció és eh, a bizonytalanság idejében a tisztességes eh, elhivatottsággal dolgozó köztisztviselők hada nagyon, nagyon fontos ugyanis ők azok, akik a stabilitást garantálják, és a munka etikáját, a közszolgálat etikáját. Volna néhány kérdésem, de az előttem szóló kollégák ezeket már feltették. Mindössze egy kérdést szeretnék Aureli asszonyhoz intézni, és ez az új Európa Bizottságra vonatkozik. Itt a Petíciós Bizottságban többször kijelentettük, hogy, és fontosnak tartjuk azt, hogy Timmermans úr, aki óriási hatáskörrel rendelkezik az állampolgárság témakörében, ő kell, hogy legyen a beszélgető partnerünk, és a lehető legaktívabb és intenzívebb kapcsolatot szeretnénk kialakítani vele. Úgy gondoljuk, hogy az, az Európai Ombudsman hivatala rendkívül fontos a polgárok irányában. Timmermans úr éppen ezért egy fontos tárgyalópartnerünk kell, hogy legyen. Szeretném tudni, hogy a soron következő európai ombudsman hogyan vélekedik egy ilyen kapcsolat, egy ilyen együttműködés kialakításáról. Végezetül pedig személyesen is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem szabad megfeledkeznünk a kommunikációról, kommunikálnunk kell mindazt, amit teszünk. Az Európai Ombudsman hivatalát egy stratégiai partnerként kell kiemelnünk, és a kommunikáció ebből a szempontból nagyon fontos, ugyanis jól kell, hogy végezzük a munkánkat a lehető legjobb eredménnyel, de fontos tudnunk azt, hogy ki az, akinek, kinek tartozunk ezzel, a polgároknak, és a polgároknak ezt a tudomására kell juttatnunk. Éppen ezért az összes új eszközt, a közösségi oldalakat, az internetet fel kell használnunk, mert a lehető legjobb módon kell, hogy eljussunk a polgárokhoz, a lehető leghatékonyabb módon. Nem azért, hogy mi is modernebbek legyünk, vagy jobbak legyünk, mint a korábbi képviselők, hanem azért, mert egyetlen eszközt sem hagyhatunk figyelmen kívül, mert ezek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jobban végezzük a munkánkat, és jobban elérjük a céljainkat, jobban odafigyeljünk a polgárok által benyújtott petíciókra ez ennyi lett volna részemről, de szeretném még egyszer megköszönni a munkáját és hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos, hogy állandó kapcsolatot ápoljon a Petíciós Bizottság az Ombudsman Hivatalával. Köszönöm. Thank you very much indeed, Deputy, for all of that. Uh, Köszönöm. Nagyon hasznos, eh, amit hallottam. Egyetértek a köztisztviselőkkel kapcsolatban elmondottakkal, és én magam is ezt az elvet vallom, amikor valami fajta botrány kitör bizottsági tisztviselőkkel kapcsolatban, hál' Istennek ilyen ritkán van, akkor nyilván az egész bizottságra és a bizottság titkárságára rossz fény vetül, és Nyilvánvalóan dicsérni kell őket akkor, amikor megérdemlik, és azt az üzenetet kell eh, továbbítanunk, hogy a köztisztviselőink nagy része nagyon becsületesen és jól dolgozik. Eh, Timmermans eh, alelnök szintén fontos lesz az önök szempontjából is, az én munkámban is számítok rá, mert amikor egy koalíció áll össze, eh, akkor komolyabb eredményekre lehet eh, számítani, mint akkor, amikor egy ember akarja megmozgatni a dolgokat. Eh, az átláthatóság nem akkor fog megteremtődni, amikor én azt mondom, vagy önök azt mondják, hanem mindannyiunknak az átláthatóság érdekében kell felszólalni és tenni érdekében. A tisztviselőim egyébként hamarosan leülnek, Timmermans úr tisztviselőivel, e, és remélem, hogy átadják azt az üzenetet, amit most önöknek is megfogalmazok, hogy alapvetően közösek az érdekeink, mert e, az önök feladata nem az, hogy e, a bizottságot mindenáron megvédjék a mundérbecsületét, és nem az az én feladatom, hogy mindenáron támadjom a bizottságot, hanem együtt kell működnünk konstruktívan. E, ő és a bizottság e, azt gondolom, hogy e, a, végre meg kell, hogy értsék, hogy az ombudsmani hivatal segíteni tudja őket a munkájukban, és támogatni tudja őket azoknak az értékeknek a megvalósításában, amelyet ők is magukénak vallanak, legalábbis az elkövetkezendő öt évben. Azok a problémák, amelyek léteznek a bizottság és az ombudsmani hivatal között, amelyek különösen azt akadályozzák, hogy a legsúlyosabb, illetve a legrelevánsabb panaszok megfelelően rendezésre kerüljenek. Most ezeket az akadályokat el kell, el kell távolítani. Én azt látom, hogy az egyik probléma az, hogy nem merik sem az alacsonyabb, sem a magasabb rangú köztisztviselők felvállalni azt, hogy kommunikáljanak az én hivatalommal, csak egészen magas szinten mernek egyáltalán valamit mondani nekünk. Ez az egyik olyan probléma, amire föl fogom hívni a figyelmet. Emellett ugye annak idején a szénbányákba kanárit vittek akkor, hogy azért, hogy jelezze, hogy, hogy van-e mérges gáz az aknában, és amennyiben a szerencsétlen kanári elpusztult, akkor a bányászok nem mentek le. Na most kicsit ilyen szerepünk van nekünk is, remélhetőleg nem pusztulunk bele, de a feladatunk az, hogy rámutassunk, hogy hol vannak hatékonytalanságok, hol van rossz igazgatási gyakorlat azokban a szolgálatokban, amelyeket a bizottság eh, felügyel. Hogyha dinamikusabb, informálisabb munkakapcsolatot sikerül kialakítanunk a panaszok eh, nyomán, közérdeklődésre számot tartó ügyekben, akkor azt gondolom, hogy tényleg eh, nagy lépést tudunk tenni előre, és komoly eredményeket fogunk tudni elérni. Tehát én Remélem, hogy gyümölcsöző lesz ez a kapcsolat Timmermans úrral, illetve a többi biztossal, valamint a titkársággal is. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm. A következő hozzászólón Col Colson. Nem? Alde, nem. Auker asszony. Köszönöm, Emily, az eddigi munkát és remélem, hogy eh, ahogy tavaly nyáron is, biztonsággal ajánlhatunk, ajánlhatjuk Önt eh, erre a fontos feladatra. Én eh, az átláthatóságra, illetve a polgárok részvételi jogára térnék ki, illetve ennek fontosságát emelném ki. Én magam Többször azt mondtam, hogy váltsuk valóra azokat az ígéreteket, amelyek levezethetőek a szerződésből, és tényleg jó közigazgatási gyakorlat alakuljon ki az intézményekben. Jó adminisztráció, jó igazgatási gyakorlat. Ugye én Skandináviából származom, egy szolgáltatási elvet kell az igazgatás homlokterébe állítani, mert ugye gyakorlatilag itt közszolgákról van szó, akik, akik méltósággal kell, hogy végezzék ezt a, ezt a munkát a polgárok érdekében. És ezzel a mentalitással könnyebb fellépni a korrupció ellen is. Hogyan lehet megvalósítani az átláthatósági rendeletet jobban. Már régóta kellene, hogy legyen egy ilyen rendelet. A Lisszaboni szerződést követően azonnal kellett volna e, ilyet hozni. E, nagyon jó, hogy vannak útmutatások, e, de én egy rendeletet szeretnék látni ebben a témában. E, második kérdés. Az összeférhetetlenség ügyét ön szerint megfelelően kezelik-e? Mert e, hosszú ideje látjuk, hogy az intézmények az intézmények nem megfelelően kezelik az összeférhetetlenséget, ugyanis az összeférhetetlenséget nem elég bejelenteni. objektív módon kell e, ezt e, gyakorlatilag e, kiküszöbölni, ne legyen összeférhetetlenség. Különösen nem döntéshozó pozíciókba, ahol, ahol a polgárok érdekében kellene döntéseket meghozni. Ön úgy gondolja, hogy ezt az elvet maradéktalanul vallják-e az EU intézmények? Mert én úgy gondolom, hogy nem értik meg ezt igazán még mindig. Dániában legalábbis, és sok más országban is azt gondolják, hogy amikor valaki bevallja az összeférhetetlenséget, akkor onnantól kezdve nyugodtan munkálkodhat, miközben eh, én nekem ezzel kapcsolatban fenntartásaim vannak. Eh, aztán a harmadik dolog, bár a magán véleményem eh, talán nem olyan fontos, itt a parlamentben mi megfelelően beengedjük-e a polgárokat az életünkbe, átláthatóak vagyunk-e megfelelő, elfogadható módon. Mert annak idején, amikor a parlamenti elnök azt mondta, hogy maradjon titok az, hogy ki kit támogat ombudsmannak, akkor azért nekem felszaladt a szemöldököm, mert az rendben, hogy titkosan szavazunk, de a támogatást, az aláírásokat azt azért nem kell titkosítani. Nekünk kicsit mások a kötelezettségeink, mint a többi intézmény képviselőjének, És amennyire én tudom, ön az egyetlen ombudsman, akinek jogosultsága van arra, hogy kritizálhassa az Európai Parlamentet egy csomó más országban az ombudsman nem kritizálhatja azt a parlamentet, amelynek felel, míg önnek, ugye ez joga, ami az én értelmezésemben azt jelenti egyébként, hogy egyben kötelessége is. Ön szerint megfelelően bánunk-e itt a parlamentben a polgárokkal, részt vesznek-e a lehető legnagyobb mértékben a, a munkánkban? Ugye, tehát ezek általános kérdések voltak talán az egy aláírásokra vonatkozó kérdéssel kapcsolatban. Nem kell nekünk megvédenünk magunkat attól, hogy a polgárok tudnak bizonyos dolgokról, nem kell furcsa falakat építeni magunk köré és kívül tartani a, polgárokat, hogy ne lássák az esetleges hibáinkat, vagy titokba tartsuk a munkánkat. Tehát megfelelünk-e az ön várakozásainak ebből a szempontból? Méltó partnerei vagyunk-e önnek ebben a feladatban? Köszönöm. Köszönöm, Auken asszony. E, és köszönöm a kedves szavakat is, ahogy ön is tudja, az európai közigazgatással kapcsolatos jogszabály valóban téma volt, ugyanakkor ez nem valósult meg, nem volt politikai akarat, nem volt meg a megfelelő koalíció. Én magam és a hivatalom ezt támogatta. E, komoly szakértői irodalma is van ennek a témának. Egy közös e, szemináriumot is tartottunk e, az ombudsmani hivatal, illetve a Renewal-ra elkeresztelt szakértői csoport, hogy hogyan lehet szabályozni az európai igazgatást és ebben a tekintetben mi valóban önökre hagyatkozunk, illetve az egyes biztosok akaratára, mert önnek igaza van, amikor azt mondja, hogy a polgároknak joguk van tudni e, azt, hogy e, hogyan igazgatják az európai intézményeket, és joguk van e, ahhoz is, hogy egyformán bánjanak velük az intézmények, tehát megfelelően és és diszkriminációmentesen. Vannak különböző gyakorlatok, írott szabályok, ezeket tulajdonképpen logikus lenne egyszer valahogy összefoglalni. Jövőre, amikor évfordulónkat ünnepeljük, akkor egyrészt megvizsgáljuk az elmúlt húsz évünket, és másfelől pedig megnézzük, hogy mit leszünk, mit tudunk tenni a jövőben. Mi magunk tehát mindenképpen megpróbáljuk előmozdítani ezt az ügyet, ugyanakkor a koalícióra van szükség, a parlamentet is rá kell venni, a bizottságot is rá kell venni, lelkesíteni kell ebben az ügyben, megtesszük a magunk dolgát. Ami pedig az összeférhetetlenséget illeti, valóban, mint ahogy mondtam, vizsgáljuk azt, hogy a bizottság hogyan kezeli az összeférhetetlenség ügyeket akkor, amikor valaki kilép a bizottságtól és elhelyezkedik a magánszférába. 50-55 egyedi esetet vizsgáltunk meg, és megnéztük, hogy a bizottság hogyan kezeli az összeférhetetlenséget. És arra jutottunk, hogy a szolgálati szabályzat, a staff regulations az elegendő arra, hogy kiszűrje a nem megfelelő magatartásokat. Ugyanakkor annak betartása és betartatása nem megfelelő. Ezért mi ajánlásokat tettünk le a bizottság asztalára, hogy hogyan lehet betartatni jobban ezeket a szabályokat. Az egyik ilyen ajánlás az az, hogy akik átnézik az ilyen jellegű ö, igényeket, azok legyenek függetlenek, mert ha ismerik egymást, akkor nyilván felmerül az, hogy nem szívesen akadályozza meg köztisztviselő társának a karrierelő menetelét, vagy azt, hogy a bizottságon kiítő állást találjon. Eh, egyes tagállamokban ez úgy zajlik, hogy amikor az állami szférából valaki átmegy a magánszférába, akkor gyakorlatilag egy hivatalosan elérhető listára kerül. Például Emily O'Reilly, aki főigazgató volt itt vagy ott, át akar menni valahova. Én nem akarok egyébként, de értsenek félre, csak példaként adtam legalábbis eh, most még nem. Tehát nyilvánosak lennének ezek az adatok, és ez leírja azt is, hogy én a főigazgatóságon milyen munkát végeztem az elmúlt években, és hogy az új területemen milyen témákért vagyok felelős. Ráadásul indokolja azt az engedélyt is, hogy engem elengednek oda, vagy akár indokolja azt, hogy miért nem engedtek engem dolgozni eh, összeférhetetlenségi okokból. Eh, nyilván, amennyiben ez nyilvános, akkor eleve a köztisztviselők is jobban átgondolják az ilyen lépéseket, ugyanakkor könnyebbé teszi a bizottsági monitorozást Ráadásul azért rámutatnék arra, hogy mindez a bizottság érdekében is áll, mert így is úgy is rájönnek előbb-utóbb az emberek, vagy a sajtó, vagy a European Voice, vagy az a Transparency International, és aztán és aztán ez nyilvánosságra kerül. Miközben a bizottság egyes esetekben tényleg nem rendelkezik minden információval az adott ügyekről. Tehát az összeférhetetlenség ügyében vannak kulturális különbségek, nem mindenki gondolja úgy, hogy egyes ügyekben van összeférhetetlenség, ugyanakkor a kulturális különbségekre tekintet nélkül is azt kell mondanom, hogy az európai intézményeknek magasra kell tenniük a lécet ebben a vonatkozásban, és a magasabb igényeknek kell megfelelniük. Ami pedig a az Európai Parlament szerepét illeti, nos, valóban én tudok panaszt tenni, és az elődeim is megtették eh, parlamenti igazgatási eh, gyakorlatra is. A politikai munkája a parlamentnek egy más kérdés. Önöknek megvan a magatartási kódexük, amelyet eh, valószínűleg az önök együttműködésével a, parlament titkársága készített el. Nemrégiben egy jelentés készült a parlamenti titkárság által, Klaus Welle adta ki, amely egy 119 pontos tervet tartalmaz, melynek révén Klaus Welle hatékonyabbá szeretné tenni a parlamentet, és a 119 pont között szerepel a nagyobb átláthatóságra vonatkozó javaslat is, valamint az összeférhetetlenség másfajta kezelését is előirányozza. Biztos vagyok abban, hogy ön ennek végrehajtását majd monitorozni fogja ön is, és a képviselőtársa is. Amennyiben pedig panaszt kapok erre vonatkozóan, tehát nem a politikai döntésekre, hanem az administratív, tehát parlamenti igazgatási döntésekre vonatkozóan, akkor azt igenis kivizsgálom, persze. Köszönöm, most pedig megadnám a szót. Kofi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy megkapom a lehetőséget, hogy szólhassak. Én nem vagyok a petíciós szakbizottság tagja, és elnézést is kell kérnem, mert annak a szakbizottságnak az ülésére megyek, ahol tag vagyok. Viszont, mint ír képviselő, szerettem volna megragadni a lehetőséget először is, hogy gratuláljak Emilio O'Reilly-nak a munkájához, amelyet hivatalba lépése óta végzett, és hogy sok sikert kívánjak neki a jelöltségéhez a következő ciklusra. Azt hiszem valamennyien levonhatjuk a tanulságokat a hektikus választásokból. Emilinek sikerült a versenytársaitól idézőjelbe megszabadulva egy személyes jelöltként indulnia. Beszélt a TTIP-ről és a TTIP konzultációról. Ha jól értettem, amit elmondott, a konzultációt lezárták, és 300 írásos válasz érkezett be. Én eh, például erről nem tudtam. A kérdésem az az, az a kapcsolatos, amit ön is elmondott, hogy azt mondta, hogy a bizottság most már új megközelítést vezetett be, illetve hát egy kicsit eh, hajlandóbb, átláthatóbbnak lenni, és eh, lehet, hogy attól fél, hogy az állampolgárok is kiderítenek ezt-azt. Nem tudom, hogy mekkora része van ebben az ön hivatalának, az önök munkájának mennyiben tudták ösztönözni a bizottságot abban, hogy tegyék közzé a tárgyalási megbízást, és így tovább. Szerintem a legnagyobb ösztönzés az az volt, hogy gyakorlatilag kiszivárgott ez a tárgyalási megbízatás és ezért aztán közzétették. Én nem igazán érzékeltem a bizottság részéről azt, hogy átlátható módon nyíltan kívánnak részt venni ebben a folyamatban megjegyezném, és erre ön is utalt, hogy vannak állampolgári kezdeményezések, és van egy olyan állampolgári kezdeményezés, amely nagyon közel áll az egymillió aláíráshoz, az ISDS mechanizmussal kapcsolatban, ez a TTIP-en belül van, ugye, tehát nem tudom, hogy ennek mi lesz a sorsa, és hogy a bizottság hogyan fog lépni nem tudom önnek mi a véleménye. Tehát, hogyha ez a kezdeményezés, vagy valamilyen kezdeményezés begyűjteni a szükséges aláírásokat, akkor a bizottság hogyan lépne? Hogyha nem cselekedne, akkor ugye nagyon sok állampolgár szerte Európában úgy gondolná, hogy figyelmen kívül hagyják őket. Ugye az állampolgári kezdeményezéssel, a Lisszaboni szerződésből kiindulva azt mondták, hogy most az állampolgárok is hallathatják a hangjukat, és erre tessék, ignorálják őket. Köszönöm szépen a megjegyzéseket és a kérdéseket. Nem annyira bürokratikus az én hivatalom, mint amennyire annak kinézett. Tehát én nagyon szívesen fogadok minden hozzájárulást a munkánkhoz, ami a TTIP-et illeti. Hát a bizottság elmondta, hogy átláthatóbb kíván lenni, és több javaslatot is tett erre vonatkozóan. Elmondta, hogy mennyire lesz nyitott, mi további javaslatokat tettünk még ezen kívül, és most zajlik az eszmecsere a két fél között. Ami az ISDS-t illeti, hát az biztos, hogy ez politikai döntés lesz, és nagyon sok tényező fogja befolyásolni. Bizonyos meghallgatások, például a biztosi meghallgatások, különösképpen Mástrom asszony meghallgatása volt olyan, ahol ez felmerült. Én egyébként ezeket mind figyelemmel követtem. Nem, mondta, nem arról van szó, hogy most azt mondjuk a bizottságnak, hogy ezt el kell fogadni, és így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni. Nem. Amit az én hivatalom megtesz, az az, hogy azt mondjuk, hogy a lehető legláthatóbban, átláthatóban és leghatékonyabban járjanak el, úgy, hogy az állampolgárok érdekei legyenek a középpontban. Tehát általánosságban tulajdonképpen ezt mondhatjuk el hogyha egy millió ember veszi magának a fáradtságot, hogy egy petíciót aláír, összeállít, akkor ezzel foglalkozni kell. Nem lehet rövid idő alatt elintézni és félretenni és egy rövid választal elintézni őket. Azok az emberek, akik ezt a petíciót aláírták, kell, hogy lássák, hogy megfelelő figyelmet kapott a téma, megfelelő konzultáció bonyolódott, és valóban érdemben foglalkoztak az ő javaslatukkal. Tehát azok, akik ezt aláírták, ezt akarják látni. Tehát, hogy a tanács, a parlament, a megfelelő bizottsági főigazgatóságok együttműködve, megfelelő érveléssel alátámasztva készítették el a választ, és hogy valóban alapos konzultációt folytattak. Nem tudom, hogy eljutottak-e már egy millióig, még nem. De mindegy, hát ha eljutnak egy millióig, akkor már bekerül ez a politikai küzdőtérbe ez a téma. Tehát tulajdonképpen én javaslatokat tehetek a bizottságnak arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja valóban azt bemutatni, hogy igen, minden lépést megtesz annak érdekében, hogy átláthatóan végezze a munkáját, és komolyan vegye az állampolgárokat. Nyilván önök is tudják, hát értem én a ttp kapcsolatos megjegyzését, a tárgyalási megbízatással kapcsolatban. Én is régóta írtam már a bizottságnak az a kapcsolatban, hogy ugye tegyék ezt közzé, de hát ugyanabban a időpillanatban akár a Google-be beírhattam ezt, és az interneten már megtaláltam a kiszivárogtatott megbízást. De itt most nem arról van szó, hogy félni kell az állampolgároktól, és a rettegés miatt kell mindent közzétenni, nem, bízni kell az állampolgárokban, és átláthatóan dolgozni. Sokszor előfordul, hogy feketén-fehéren kívánnak látni az intézményi dolgozók bizonyos kérdéseket. Igen vagy nem. De nem lehet mindig mindent így értékelni, és így eldönteni, hogy most közé tegyék vagy sem. Persze értem én, hogy könnyebb a fekete-fehér alapon döntést hozni, de valóban fel kell, hogy tegyék maguknak a kérdést, hogy vajon mi lesz ennek az eredménye, mi lesz a következménye annak, hogy egy adott információt közzétesznek. tesznek és még akkor is, hogyha esetleg egy picit kert, egy kis kárt okozhat ez, a közérdekkel kell mindezt kiegyensúlyozni, tehát a közérdeket is figyelembe kell venni. Szerintem a bizottság most már egy kis próbát azért tett, és nem égette meg magát olyan nagyon, remélhetőleg ez bátorítja őket arra, hogy tovább lépkedjenek ezen az úton. És más területekről kell kapcsolatban is nyitottak arra, hogy megbeszéljék az átláthatóságot, hát szerintem sokkal előrébb tartanak, az biztos, mint néhány hónappal ezelőtt. Köszönöm szépen, ez volt a hozzászólók listájának a vége. Én magam is rajta voltam, de most akkor hátrányos helyzetbe kerültem, mert nagyon jó kérdések és válaszok születtek. Megköszönöm a válaszokat önnek. Ó, elnézést kérek, kifelejtettük itt alelnök urat parancsoljon, Csáki úr. Nagyon-nagyon röviden köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy találkozhatunk önnel, és nagyon örülök annak, hogy meghallgatást tarthatunk a következő ciklusra, ciklusra kapcsolatos jelöltségéről. Örülök annak, hogy az európai állampolgárok jogait ennyire fontosnak tartja, és örömmel olvastam a 2019-ig tartó időszakra vonatkozó stratégiáját, és ezzel kapcsolatban két kérdést szeretnék önnek feltenni. Először is. Ön ombudsmanként hogyan látja az európai állampolgári kezdeményezés jövőjét általánosságban? 2015 lesz az az év, amikor az állampolgári kezdeményezésekre vonatkozó rendeletet felülvizsgálják, és a parlament is készít jelentést a témában. Tudom, hogy ön is vizsgálódott ebben a kérdésben, és a vizsgálatának az eredményei például nagyon sokat segíthetnének a mi munkánkban, a mi jelentésünk kidolgozásában. A második kérdés. Én tisztában vagyok azzal, hogy ez nem az ombudsman szerepe mondjuk, hogy az Európai Unió csatlakozásáról szóljon az Emberi Jogi Bizottsághoz, de kérdezem, hogy hogyan változtathatná meg ez az EU tevékenységét az emberi jogokkal kapcsolatban, hogyha ez megtörténne. Köszönöm szépen a két kérdést. Uh, Ami az állampolgári kezdeményezéseket illeti, azt már mondtam, ugye, hogy vizsgálottunk a témában, és Timmermans úr megjegyzéseit is figyelemmel kísértem, ő is ugye azt mondta, hogy azért fennáll itt annak a veszélye, hogyha mondjuk nem hogyha nem változtatnak a megközelítésen, akkor itt bajok lehetnek. Tehát túlságosan ilyen szabályszerű jogi megközelítést alkalmaznak, és nem politikait. Mi ösztönöztük az érintetteket, hogy a lehető legszélesebb és legnyitottabb konzultációkat folytassák mindig le. Egyébként azt, kap, azt a választ kaptuk, hogy nagyon rövid a konzultációkra rendelkezésre álló idő, tehát három hónapot szab meg a rendelet, esetleg ezt lehetne megváltoztatni, erre szükség lenne. Egyébként rövid időm volt arra, hogy a választ elolvassam, de azt mondták, hogy az ajánlásaimat üdvözölték, ők is ugye most hagyják végre ezt a felülvizsgálatot, és akkor bármilyen jelentés, ami elkészül, az majd tartalmazni fogja ezeket a válaszokat januárban, és természetesen az önök munkájába is remélem, hogy majd ez az önök munkájához is remélem ez majd hozzá tud, fordul, hozzá tud járulni. Ami az emberi jogokat illeti, hát nyilván én az alapjogi kartával foglalkozom a legtöbbet, de van egy saját kezdeményezésű vizsgálatom az a kapcsolatban, hogy a kohéziós alapokat a tagállamokban, amikor felhasználják, akkor az Európai Bizottságnak megvannak-e a megfelelő eljárásai, amelyeknek a segítségével garantálja, hogy az elköltött pénzeket az alapjogi kárta előírásainak megfelelően használják fel. Azon igyekszünk, hogy az emberi jogok kultúráját és az ilyen jellegű politikákat egyre inkább beágyazzák az EU szakpolitikáiba. Persze gyakran ugye arra kell figyelnünk, hogy ezeknek az egyezményeknek mi a gyakorlati kézefogható eredménye, de az én munkám az az, hogy gyakorlati módon valahogy kapcsolatot teremtsek az alapjogi karta bizonyos cikkei, vagy az európai ö, fogyatékkal élők ö, európai egyezményével kapcsolatos rendelkezések, illetve a gyakorlat között, hiszen így lehet meglátni azt, hogy milyen értéke van annak, hogy megvan ez az alapjogi karta, és így tovább. Újabb kérdés. Úgy látszik, hogy nem akarjuk önt elengedni, asszonyom. Parancsoljon, jár úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Szeretnék egy megjegyzést és egy javaslatot tenni nagyon örülök a jövőbeli együttműködésnek. Az, hogy egy jelöltünk van, kettőt is jelenthet, vagy túl nehéz ez a mandátum, hogy csak egy valaki volt elég bátor ahhoz, hogy jelentkezzen, vagy egész egyszerűen nagyon jó munkát végzett. Szerintem inkább a második felvetés a találó, úgyhogy megelőlegezhetjük a bizalmat. A parlament elnöke arról döntött, hogy nem teszi közzé a, az aláírást, a támogatást tartalmazó nyilatkozatot. Ez számomra bosszantó volt, ezt igazán nyilvánosságra hozhatta volna. Másodszorban mind a ketten ugye ugyanazon a fronton dolgozunk, a polgárok jogaiért és érdekeiért a petíciós bizottságban, az utóbbi időben gyakran egy bizonyos problémával szembesülünk, a jogok érvényesítése ezen a területen elég nehéz, a gyermekekről van szó. Természetesen nekik nem annyira könnyű, hogy egy adott intézményhez forduljanak és panaszt tegyenek. Talán ez a következő időben egy olyan terület lehet, amelyen komolyabb, konkrétabb lépéseket tehetnénk közösen hogy egy jobb és igazságosabb világot teremtsünk a gyermekek számára. Thank you very much, Sr. Thank you. Köszönöm szépen, Jár úr, köszönöm az észrevételeit. Valóban egyetértek a gyermekek vonatkozásában. Nem tudom, hogy a gyermekjogi ombudsman itt járt-e a petíciós bizottságban a korábbiakban, de nagyon sok szakértelmet sikerült összegyűjteni a hálózaton belül. Beszéltem önnel és más kollégákkal is, úgyhogy tudom, hogy ezen kérdések különösen eh, bonyolultak eh, több szinten is. Köszönöm. Jó, um, that was the last. Köszönöm szépen, ez volt az utolsó kérdés, eh, és most rajtam a sor mm, Felteni én a kérdésemet, és aztán önnek adnám meg a lehetőséget, hogy lezárja ezt a fordulót egy nyilatkozattal. Érdekes kérdéseket hallhattunk. Nem töltött el egy teljes évet ombudsmanként, a jelentés nyilvánosságra hozatal óta, de nagyon sok mindenről nyilatkozott, és azt hiszem, hogy mindannyian elégedettek lehetünk a munkájával. Mm, biztosan most majd kihasználhatja teljes mandátumát, hogy véghez vigye mindazt, amiről beszélt, hogy elérje azokat a célokat, amelyeket említett. De mivel ön is nagy jelentőséget tulajdonított joggal a láthatóságnak, a kommunikációnak, az átláthatóságnak, az állampolgárok azt akarják érezni, hogy közel vannak az intézményekhez, és meghallgatásra lelnek, de ezt azzal is összefügg, hogy milyen gyors a reakció, és milyen gyorsan kapnak választ. Hogyha az ember nem kap gyorsan választ, vagy nem elégedett a válaszsal, akkor a válaszadási idővel sem elégedett. Tervezi ezt, hogy, tervezi, hogy rövidebb idő alatt adjon választ. És tud-e tenni valamit annak érdekében, hogy ez hatékonyabb legyen, és a polgárok is hatékonyabban tekintsenek, hatékonyabbnak tekintsék az ön munkáját, és ezt követően ombudsman asszony nyilatkozhat. For those comments and, um... Köszönöm szépen ezek. Uh, Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket. Ezeket um, az üléseket uh, nagyon hasznosnak, uh, barátságosnak tartom, ugyanakkor kihívást is jelentenek, ami így helyén való. És nyilván nem is számítok arra, hogy nem kell majd ellenőrzésnek alávetnem magamat, ugyanúgy, hogy én is ellenőrzést gyakorlok más intézmények felett. Még akkor is, hogyha ez bizonyos esetekben kényelmetlen lehet, ez a munkám része, és ezáltal javíthatok az intézmények munkáján is. Ezzel egyetértek. A késedelem egy függő probléma, egy létező probléma, és a petíciós bizottság szempontjából tudom, hogy nem csak ez a fontos, de fontos felgyorsítanunk a munkát. A polgárok számára ugye minden általuk benyújtott panasz fontos. Az elmúlt év során és az Írországban végzett tíz évi munkám során a folyamatok felgyorsítása mindig a folyamat kezdetén már fontos volt, hogyha beérkezik egy panasz, és ott már a beérkezéskor megfelelőképpen kezeljük, akkor felgyorsítható a folyamat. Szeretnénk egy rendszert kidolgozni, amelyben összeül egy csoport, és nem adhok alapon döntünk az esetek feldolgozásáról, hanem megvitatjuk őket, megvitatjuk azt, hogy hova kellene kerülniük, és nagy vonalakban felvázoljuk azt, hogy hogyan kellene ezeket kezelni. Így tudjuk azt, hogy milyen ügyekkel foglalkozunk, és egy későbbi alkalommal, amikor már behatóban foglalkoztunk a panaszokkal, akkor talán más megközelítést alkalmazhatunk. Mindenképpen a hatékonyság és a gyorsabb eredmény a célunk, amikor más ombudsmanokkal beszélek más országokból, mindig arra következtetésre jutunk, hogyha az el, a szakasz elején a panasz akkor megfelelőképpen kezeljük ezeket, akkor a hatékonyság is javítható. Köszönöm szépen. Azt kell mondjam, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöttem önökhöz, bár nem mindig nagy megtiszteltetés ez, hiszen komoly kihívást is jelent, de most nyugodtabb voltam, mint a múltkor szeretnék köszönetet mondani az intézménynek, mert ez a bizottság felhatalmaz bennünket, ugyanakkor komoly kihívásokat is támaszt velünk szemben. Köszönöm a titkárságnak is az, általam, az irányomban tanúsított kedvességet. Köszönöm. Thank you very much for coming. It's, it's been, it's been a Köszönöm. Nagyon örülünk, hogy itt járt. Emlékeztetni szeretném önöket, hogy a petíciós bizottság következő ülése valamikor január végén lesz, valószínűleg 25-26, de nem tudjuk még pontosan. Köszönöm a figyelmet.